Mes chers collègues, nous allons commencer notre séance. Kedves eh, kollégák, kérjem, figyeljenek, kezdjük az ülést. Mielőtt elkezdenénk az ülést, szeretném először is, eh, először szeretnék szólni belga barátainkhoz, különösen a Lubáni baleset áldataihoz. február 18-án történt a baleset. A Grimium nevében a fiatalember családjának küldjük részvétünket és őszinte együttérzésünket azoknak, akik megsérültek vagy csak átélték ezt a drámát. A baleset okait egyelőre nem ismerjük, vizsgálat indult, amint eredményt kapunk ezekről, mindent megteszünk, hogy megbizonyosodjunk, hogy a e, negyedik e, vasúti e, csomag végrehajtásában levonjuk ennek a balesetnek a következtetését. Abszolút prioritás számunkra a biztonság. A Luveni vonatban 80 személy utazott, 27-en érintettek. Tudjuk, hogy a vasúti balesetek nagyon súlyosak lehetnek. Európa ö, megoldást keres. Még egyszer együttérzésünk a belga népnek ebben a tragédiában. Most pedig elkezdhetjük a munkánkat. A napi rendet el lehet fogadni, hogyha nincsen ellenvetés. Nincsen ellenvetés, tehát elkezdhetjük az első közös vitát a személyek utazó személyek nyilvántartásáról. Bilbao asszony jelentéséről van szó, a közösség a érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartása és a tagállamok kikötőibe érkező nagyon a hajókra, valamint 90 körül rolokom hajók, Rikeu jelentés, amit a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és kötelmények, a jutó asszony jelentése. Mivel nagyon sok dolgunk van ma, közös vitát javaslok a három ügyben, a tengeri biztonságról van szó, tehát felkérem a jelentéstevőket, Bilbe Riki asszony és Ájutó asszony, hogy mutassák be a tervezeteket, utána megadom a szót a különböző árnyékjelentéstevőknek, a politikai frakciók sorrendjében és a többi képviselőnek, aki kéri szót kapnak. Tehát szeretnék köszönetet mondani Simon úrnak, hol van Simon úr, köszönöm, üdvözlöm a bizottságunkban, a jelentés tevő az EGSB-ben, és ön is rövid három perces hozzászólást tart, minél rövidebb, annál intenzívebb általában, és végezetül a bizottságot van felkérni, hogy válaszoljon a kérdésekre. A bizottság szintén korlátozott időt kap rá, megnyitom a vitát, és megadom a szót a különböző jelentéstevőknek. Kezdjük Bilbao asszonynal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak a szolidaritás hangjának megnyilvánulásáért. Ez az irányelv része annak, hogy átnézzük az EU szabályait a személyszállító hajókkal kapcsolatban. Megpróbáljuk pontosítani, egyszerűsíteni a szabályokat ezen a téren. Az Európai Parlament sok változást kezdeményezett a tengeri biztonságban. Ezen alkalommal kértünk törvényhozási javaslatot, hogy modernizáljuk a szabályokat a személyszállító hajókkal kapcsolatban. Értesít, digitális értesítést tervezünk a jelenlegi adatbázis kiterjesztendő itt, tehát helyettesíteni kell az adatok nyilvántartása jelenlegi rendszer. Itt egy ablakos rendszer kell. A bizottság kiemelte annak szükségességét, hogy több adat legyen az utasokról, ezt elfogadtuk, a tervezett metódussal is egyetértünk, tehát elvileg egyetértünk azzal, hogy napra készé kell tenni, és egyszerűsíteni kell az elemeket ahhoz, hogy nagyobb jogbiztonság legyen. Azt hiszem, hogy ez az egységes piacot erősíti, a tengeri vonatkozásban és a technológiai innovációnak is szerepet kell ebben játszani. Mindannyian tudjuk, milyen fontos az innováció, a technológiai innováció, drónok, robotok vannak most már, ezeket ki kell használni, és modernizálnunk kell a rendszert, az adatok elektronikus nyilvántartása egy ablakos rendszerben szükséges, amikor 20 ezer fölött járunk, és a tagállamok szintjén tapasztalható előrelépést követni kell. Márpedig éppen ez az egyablakos rendszer teszi ezt lehetővé. Kérjük, hogy modernizáció legyen, ahogy más jelentésben is a tervezet nagyobb rugalmasságot kér a utazások szervezőitől, ezért harmadik utat javaslunk, miután be beszéltünk egyesületekkel, különböző érdekeltekkel, harmadik lehetőséget javaslunk elektronikus rendszeren keresztüli adat közlésre. Ezek a rendszerek gyorsak, hatékonyak és már bizonyítottak. Nem szabad, hogy torzulás legyen a tevékenységben, nem szabad lebénítani a tevékenységet, de biztonságos rendszer kell gyakran helyi hajókról van szó. További kérdés adatvédelem. Ezeket az adatokat csak az irányelv céljának megfelelően lehet használni. El kell tűnjenek ezek az adatok automatikusan amikor már nincs a létjogosultságuk. Ezen túl kérjük, hogy az információk a polgárokról, vagy azokról, akiknek különleges segítségre van szükségük, sürgőségi esetben nos, az irányán most azt mondja ki, hogy a különös személyek átadhatják önkéntesen az adataikat. Nos, szerintem tovább kell menni, mert hogyha baleset van, akkor ezeknek a személyeknek egészen különleges segítségre van szükségünk. Hogyha erre előre nem gondolunk, akkor veszélyeztetjük az illető személyeknek a biztonságát, talán még másokét is. Tudom, hogy ez vitatárgya lesz, de erről beszélni kell. Ami pedig a delegált aktusokat illeti, azt látjuk, hogy jobb lenne öt éves végrehajtást terve venni egyelőre, és utána ezt meg lehet hosszabbítani, hogyha kivágyok a bizottságnak három hónapja van, hogy döntést hozjon a tagállamok kötelezettségeiről. Hogyha ezeket nem tartják be, akkor negatív hatás tapasztalható a verseny. el kell kerülni a versenytorzulást. Végül pedig a bizottságnak értékelnie kell ennek az irányelvek a végrehajtását, és ezt be kell mutatnia a parlamentnek két évvel az irányelv végrehajtása után. Nem idén, ahogy a bizottság javasolja. Nos, ezek a legfontosabb pontok a jelentésebben. Elnök, köszönöm szépen. a kollégának eljutó eh, asszony eh, kap eh, szót a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről. Köszönöm szépen, elnök asszony. E, most már e, volt egy árnyékjelentéstevői ülés, az első, amely lehetővé tette, hogy a helyzetet egy kicsit tisztázzuk, átnézzük e, a, a 2000 a 45 2009-es irányelvet, amely a hajókra vonatkozó szabályokról szól, amelyeket acélból vagy ennek megfelelő anyagból készítettek, és a tagállamok vagy máshol közlekednek. Vannak kivételek, kimondják, hogy mi nem szerepel az irányelvön. Először is kizárjuk azt, ami 24 méter alatt van. Miért? Azért, mert technikai szempontból, struktúrális szempontból, logisztikai szempontból nem lehetnek ugyanazok a szabályok. Valamint második kivétel, offshore hajókról beszélünk, nem egyszerű utas szállítókról, olyan személyekről van szó, akiket ö, szállítanak, ö, ö, tágabb kategóriáról nehezen meghatározható. A bizottság úgy gondolta, hogy egyeseknek ki kell kerülniük ebből a körből ki akarjuk zárni a tendereket, amely azokat a hajókat, amelyeket arra használnak, hogy a az utasokat a partról a ö, nagy hajókra ö, szállítsák. Pontosítani kell a dolgokat. Ö, világosabb kell ö, legyen az irányelv. Miért? Mert ö, vannak szürke zónák, ahol kételyek vannak. Ezen túl mit veszünk át? Át akarjuk venni a személyszállító hajókat meg alumíniumból eh, készülnek, mert mint az acél, eh, valamint a eh, tengeri zónák osztályozását. Nos, ez nyit a bizottsági javaslatáról. E, a mi javaslatunkra ö, térnék rá. Három pontra koncentráltunk. Először is azt mondjuk, hogy intézkedni kell minden kivételről. Nem szabad, szabad kezet adni. Nemzetközi szabályok vonatkoznak a kivételekre. Bennünket az érdekel, hogy legyenek szabályok, referenciák, európai szinten is a bizottságnak irányelveket kell megfogalmazni a jó építőknek, felszerelőknek, a az iparnak minden kategóriáról, amely kivétel tárgyát képezi, ne legyen kételj. Az átláthatósággal kapcsolatban pedig garantálnunk kell a lehető legnagyobb átláthatóságot, tehát minden intézkedés, amit hoznak, meg kell jelenjék az interneten, és ö, ö, átlátható kell legyen. A harmadik pont szociális, az unió előtérbe kell helyezni a szociális dimenziót a dolgozóknak, jó képzés, jó munkakörülmények. Az utasok és a személyzet olyan helyzetbe kell legyenek, hogy az EU felségvizein a lehető legnagyobb biztonságban hajózhassanak. Most még sajnos ez nem így van. Az esetek bizonyítják. És van a tanácsállás pontja, neve ne felejtjük el. A tanács a maga részéről eltér egyes bizottsági álláspontoktól. Például az alumíniummal kapcsolatban, amely megfelelő acélnak megfelelő acélnak megfelelő anyag. Franciaország 14 éves türelmi időt kér, valamint a tengeri zóna meghatározása. Itt Görögországra szeretnénk utalni Tudni kell, hogy Görögország különösség helyzetben van. A tengeri zóna meghatározása tehát nehéz dolog. Külön rendelkezések kellenek a specifikus utazásokra a görög szigetekre, szemben a többi tagállammal. A többi tagállammal nál a tengeri zóna pontos meghatározást nyert Na, bizottság energiáról nem szól. Nos, ennyi a háttérről. Mint ahogy mondtam, volt egy erős ülése az árnyék jelentéstevőknek, kifejezték az álláspontjaikat, a módosítók benyújtásának határideje március 9 -ig. Köszönöm szépen, a Jöttő asszony, most pedig Ike úr következik. Menetrend szerint közlekedő roró komhajok és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek és üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzések rendszere. Köszönöm szépen a szót. Nos, először is lássuk a kompokat egész különleges a helyzetük, mivel rakomány van itt emlékeztetésre kell arra, hogy Európában az utóbbi időkben balesetek voltak, és több száz áldozat volt. Ne felejtsük el, hogy a rorokomphajók utasszállító hajók is, ami azt jelenti, hogy két-háromszáz terrautó vezető is lehet, tehát egyben személyszállítók is. Ez a javaslat E, korábbi irányelveknek a refitje. Korábbi szövegek átfedéseket tartalmaznak egy irányelvnek javasoljuk a határon helyezését és egy másiknak a módosítását. a jelentés tevő a bizottság javaslatát támogatja azért, hogy világos szabályok legyenek, és ne legyen redundancia, sem pedig pontatlanság. Néhány megjegyzést szeretnék tenni a bizottsági szöveggel kapcsolatban. Például meghatározni az illetékes hatá, hatóságokat, a kikötőkben. Egyes megfogalmazások különösen világosak, melyek a fő témák az 5 per 1-es pont azt mondja ki, hogy két ellenőrzés között mekkora idő kell elteljen, nem lehet két hét különbséggel ellenőrizni két ellenőrzés között el kell teljék meghatározott idő. Évi kettő kell legyen, de fél évenként, de fél évenként az 5-7 hónapot jelent a bizottsági szövegben, de szerintem ne egy, hanem két hónap manőverezési idő legyen, eh, mert főszezonban, főszezonban eh, a megvalósítása ennek, a végrehajtása ennek eh, problémát jelenthet. Figyelembe kell venni a kereskedelmi követ követelményeket is. Természetesen az, hogy hatásosak legyenek az előzések, megfelelő idősz elteljék között. Az 5.3-as pontban mentességet biztosítanak az ellenőrzés alatt, hogyha megváltozik az úti cél. Szerintem ezt nem kell megadni, ezt a mentességet, mert így egyenlőtlenség állna fel bizonyos országok között, egyes országok tagállamok kérnék az újabb vizsgálatot. Végezetül két megjegyzés. Én magam is tettem hajóutazást, néztem kikötőben, illetve működés közben, és két dolgot aláhoztak a kapitányok, a legénységek és az ellenőrök is először azt, hogy két hónap legyen a tolerancia, másrészt az Európai Unió ellenőrzik kvótákat, kvótákat szab meg a tagállamoknak, attól függően, hogy hány hajóérte utazás van. A az Európai Unió tagállamainak ennek eleget kell tenniük. A követelményeket eh, meghatározzák hajótípusokra, és az előzés típusokra is. Azt tapasztaljuk, hogy az utasszállító hajók, ahol különleges biztonsági problémák vannak, nem rendszeresen minősülnek magas biztonsági kockázatúvá. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok gyakran választhatnak, hogy évente, legalább évente ellenőrizenek, ez szerintem feltétlenül szükséges, és vannak különleges eszek, vagy hogyha a kvótának eleget akarnak tenni, akkor ne évente. Az irányelv szerintem be kellene venni azt, hogy ezek a ö, hajók az A kategóriába kerüljenek, tehát a magas kockázatú kategóriába, hogy prioritást képezenek. Miért? Azért, mert a tagállamok jelenleg a következő dilemmaletának vagy a kvótának elevet tesznek, de nem minden róró komhajot ellenőriznek, vagy viszont elég bonyolult, de a lényeg az lenne, hogy úgy vegyük, hogy ezeket a hajókat prioritás ellenőrizni, mert nagyon nagy a kockázat, hogyha nem rendszeres az ellenőrzés. Most elnök asszony, ezt szeretem volna elmondani, egyszer már összeültünk az árnyékjelentéstől, és foglal folytatni fogjuk ezt a munkát, kritikusan nézzük ezt a rendeletet, nem lesz probléma. Köszönöm szépen, Riké úr, megnyitjuk a vitát. Pogliesz úrral fogom kezdeni, és utána a bizottság képviselőjének is megadom a szót, hogy ő is hozzászólhasson, parancsoljon. Alla proposta di modifica della direttiva 45 del 2000. Köszönöm szépen. Én a módosítókról szeretnék beszélni, illetve a 2009-es rendelet megváltoztatására szeretnék beszélni. Ennek célja az, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb helyzet jöjjön létre, ugyanis különböző módon értelmezik ezt a nemzeti hatóságok. Szeretnénk magas szintű biztonságot garantálni az utasok számára, és szeretnénk egyszerűsíteni a rendszert is, amelyel a hozzáadott költségeket is lehetne csökkenteni a 24 méternél kisebb hajókat kizárják ebből az irányelvből. Itt különböző írások vannak az óceán járók számára, és láthatjuk azt, hogy az alumínium estében is történt megállapodás a szövegben, és ezt támogatni lehet, főként akkor, hogyha a nagyobb átláthatóság irányába haladunk. Hangsúlyozni kell azt, hogy a bizottságnak minden tagállamnak megfelelő éremutatást kell adnia azon hajók esetében, amely 24 méternél kisebbek úgy vélem, hogy ez egy olyan fajta javaslat, amit támogathatunk. Köszönöm szépen, Montoro asszonynak adok szót. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két percet kaptam. És két hozzászólást kell tennem, mert két jelentésre szeretnék hozzá szólni. A Barandik, illetve a Riké jelentéshez lehet ezt? Akkor először is Bilbao asszonynak szeretném megköszönni az előadását, a technológiai fejlődés, a digitalizáció, ez eh, említésre került, ez nagyon fontos. Két kérdésre szeretnék koncentrálni. Először is arra, hogy a megvásárolt utazásokra koncentráljunk, a 9-es bekezdés ez, az információról van szó, és szeretnék még rámutatni a következőre. A hajók indulás előtti adatok megadása, ez egy maximális 10 perces időtartamot foglal magában. Ennek során figyelembe kell vennünk azt, hogy a személyzetet is be kell ebbe venni, mert nagyon nehéz lesz különben ezt ö, végrehajtani. A második pont pedig az utasok állampolgárságára vonatkozik. Tudom, hogy itt volt egy követelés, de a kérdésem az az, hogy miért kell annyira specifikusnak lennünk, miért kell megadni a születési időpontot, pedig csak elég lenne itt megnézni a születési évet is. A SZOLASZ egyezmény az ILO részéről, itt 20 tengeri mérföldre van szó a parttól számítva, nem tudom, hogy miért nem tartjuk magunkat ehhez az egyezményhez. Nagyon kevés az időm, és végezetül a Riki jelentéshez szólnék hozzá. Itt volt két javaslat. A Róró kompokról van szó. A kérdésem az az, hogy nem lehetne több információt kapni, arról, hogy a különböző kikötések hogyan hogyan kötődik ehhez a jelentés. Ez egy szezonális szolgáltatásokról van szó. Köszönöm szépen, nem tudok mindenkinek szót adni, és kérném, hogy tartsák magukat a hozzászólási időhöz. Ajala Szender asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, rövid leszek. a jutóasszony jelentéséről beszélnék. Köszönöm szépen a javaslatait. Szeretném elmondani azt, hogy a, a refit kapcsán világosabb lett minden, de vannak külön szabályozások, és ez ahhoz vezet, hogy fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a védelmet milyen mértékben, milyen mértékben lehet még itt fenntartani, hogyha ennyi kivételt fogalmaznak meg. El kell azt is mondani, hogy a biztonsági szabályokat mindig figyelembe vesszük. Ezek a hajók, amelyeket kizárnak az irányelvből, ennek kapcsán mi támogatjuk a jutóasszony javaslatát, hogy mindenképpen kell egyfajta iránymutatás, hogy eh, a lehető legmagasabb szintű videmet lehessen garantálni a személyhajózás eh, szempontjából. Az ipari járművek a nyílt tengeren, itt is be kell tartani a normákat a biztonság szempontjából. Különben nőhetnek a kockázatok. Főleg az offshore esetében látjuk ezeket a kockázatokat. Tudjuk, hogy milyen problémák vannak az ipari hajókkal. ezek kapcsán be fogunk még nyújtani módosítókat. A személyi hajózás kapcsán kíváncsiak lettünk volna még a bizottság elképzeléseire. Vannak-e esetlegesen technikai jellegű tanulmányok? az alumínium um, hajókat illetőleg. acél vagy uh, alumínium uh, hajók esetében van esetleg több példa, ami arra mutat, hogy több a baleset. Ajuli, Köszönöm szépen, Ajuli úrnak adok szót. Elnök asszony, tisztelt bizottság, eh, számos eh, szakmai szervezettel és eh, képviselővel is egyeztettek a kollégáim az elmúlt hetekben. Ez alapján foglalom össze a véleményt. Megköszönöm először Bilbao képviselő asszonynak a véleményét, kifejezetten jól foglalta össze a lényeget, és számos problémás kérdést is jól vett föl. Én most nem sorolom azt, amiben egyetértünk vele, mert nincs annyi idő, hanem néhány kérdést szeretnék pontosítást, pontosítási igényel fölvetni. Az első, az európai egyablakos rendszer kialakítása is fontos. A kérdés viszont az, hogy a nemzeti egyablakos rendszer felállítását követően ezt milyen formában képzeli el a jelentéstíró. Ez egy koordinációs központ lenne, vagy a nemzeti egyablakos rendszerek alkotnának európai hálózatot, ezt szeretném elsőként kérdezni. Második kérdésem, már rendelkezésre állnak a legfejlettebb és biztonságos adatrögzítő technológiák, ezért meg kell, hogy kérdezzem, hogy mit ért képviselőasszony a regisztrált adatok meghatározott ideig történő megőrzését követő automatikus megsemmisítésen. Ennek komoly kockázatai lehetnek, ezt érdemes lenne pontosítani. És a végén az Európai Bizottság munkatársaitól szeretnék egy dolgot pontosításképpen megkérdezni. Ambiciózusak az időtartammal kapcsolatos rövidítések, ezek abban az esetben támogathatóak, ha a regisztráció és az adatkezelés folyamatának elegendő időt biztosítunk. Éppen ezért kérdezem a bizottság munkatársait, hogy mennyiben lehet eltérni majd a bizottság által javasolt időtartamoktól esetleg. Ez volt tehát az első két percem, ami a Bilbao képviselőasszony jelentésével kapcsolatos, és most a másik, Riké alelnök úrnak a jelentésével kapcsolatos másik hozzászólásom, mert ott is én vagyok az SND árnyék jelentéstevője. Je, je rappelle la règle. Szeretném elmondani a szabályt. Két perc van összesen, és nem két perc szövegenként tehát összesen két perc függetlenül attól, hogy hány szöveghez szeretne hozzászólni. Újhely úr, én úgy látom, hogy mindenki túllépte eddig az idejét, úgyhogy nem is szeretnék visszatérni erre a kérdésre, de hajlandó vagyok még fél percet adni, hogy feltesse a kérdését Riké úrnak. Csak hogyha az ember kettő jelentésnek a árnyék jelentéstevője, akkor kétszer két percet kell igénybe vegyen. Akkor összességében csak meg tudom köszönni a lelnök társamnak a véleményt, jól érzékeltette a jogszabályok közötti párhuzamosságokat, éppen ezért összességében egyetértünk a javaslattal. Köszönöm szépen. Na látja, újhelyi úr, még 30 másodpercre se volt szüksége, hát ez igazán remek. Foster asszonyi a szó, tessék. Eh, madam, eh, eh madam, madam Tomovic is doing... Journalist. Yes, she is doing the first report and I'm doing... A képviselőtársam foglalkozik az első jelentéssel, ő az első árnyék jelentés tevő, ő, a, ő, ő, ő, rajta van a sor, tessék. Két percre ő kap szót. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én vagyok az elnyék jelentéstevő Bilbao asszony jelentések kapcsán, és csak erről a jelentésről szeretnék beszélni. Üdvözlöm az irányelvnek a célját, melynek célja az az, hogy a személy, az utasok biztonsága nem kerül veszélybe, és a mentés során helyesen lehet eljárni. Nagyon fontos az, hogy legyen egy nemzeti elektronikus adatbázis, amelyet a tagállamok kompetens hatósága felügyelne. A cél az az, hogy az információkhoz könnyebben hozzá lehessen férni balesetek esetén. Szeretnénk egyértelmű szabályokat a személyes adatok tárolása, begyűjtések kapcsán, mind a hajóvállalatoknál, mind pedig a tagállamnál. Ennek során meg kell felelni az adatvédelmi irányelvnek. Nagyon fontos, hogy megvédjük a kis hajó cégeket a növekvő administratív terhekkel szemben. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Madame Fauteur, c'est à vous. Hoztél azt, hogy akkor most ön kap szót. Um, Köszönöm szépen Riké úrhoz szeretnék először szólni a Róró kapcsán. Kitűnő a jelentés. Szerintem úgy tűnik, hogy nincsen vita ennek kapcsán, és szerintem támogatni tudjuk ezt a jelentést. Ami a asszony jelentését illetve nagyon jó volt az árnyék jelentéstevői ülés. Számos kérdést felvetett a jelentéstevő, főként a biztonság területén, és üdvözöljük azt az álláspontot, amit a bizottság és a tanács képvisel a delegált aktusok megváltoztatásáról eh, felhatalmazáson alapuló eh, jogi aktussá. Ezen kívül üdvözöljük eh, ezeket a változtatásokat, Szó volt arról is, hogy a méret alapján szükség van különböző biztonsági előírásokra. A derogáció esetében ezekről már beszéltünk. Úgy vélem, hogy óvatosnak kell lennünk ezekkel, ugyanis mindig is az emo nak kell megfelelnünk, vigyáznunk kell arra, hogy nehogy egy preszkriptív helyzetbe kerüljünk, és emiatt ne feleljünk meg az IMO előírásainak. Az átláthatóság területén semmi gond az átláthatósággal, de minden attól függ, hogy kikaphatja meg ezeket az információkat. Biztonsági információkról van szó, szerintem ezt nem kaphatja meg csak úgy mindenki. Szeretnék köszönetet mondani az tevőknek. Nagyon jól meg tudtuk beszélni ezeket a kérdéseket, és majd meglátjuk, hogy ez az ügy hogyan halad előre. Köszönöm. Merci, Madame Foster. Je don... Köszönöm szépen, Foster asszony. Kilenen asszonynak adok szót. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset raportööreille. Hienoa huomata, että keskustelu näistä meren... Elnök úr, elnök asszony, köszönöm a szót, és köszönöm szépen az előadók munkáját is. Köszönöm szépen a dokumentumokat a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok tekintetében. Úgy gondolom, hogy nagyon is helyén való, hogy végre itt Brüsszelben a vízi közlekedés biztonságával is foglalkozzunk. Ez ugyanúgy vonatkozik az utasokra, mint a hajókon dolgozó személyzetre. A módosító indítványokat alapvetően jónak találom. beszélnünk kell az utasok nyilvántartásáról, ugyanis mindenképpen egyensúlyra kell törekednünk, hogy ne legyenek túl magasak az administratív terhek a vállalkozások, illetve a hajó üzemeltetőinek számára. Elég sokat beszéltem a többi árnyék jelentéstevővel, és annak érdekében, hogy egy kicsit gazdaságosabban bánjunk az idővel, nem fogom elmondani azt, amit a többiek elmondtak. Stelius úr üzenetét szeretném felolvasni. A szociális kérdések rendkívül fontosak, ezt szeretném a kollégám nevében üzenni. Kilonen, úrnak fogom akkor visszaadni a szót, aki szeretne egy kérdést feltenni. Igen, igen. Az alumínium kapcsán szeretnék Ajutószónak egy kérdést feltenni, eddig ugye csak acélról beszéltünk, és most már alumíniumról is beszélünk ami elvileg egyenértékű anyag, de hát egyáltalán nem ugyanúgy viselkedik ez a két anyag, például tűzvész esetén, úgyhogy szerintem az alumínium nem egyenértékű ilyen tulajdonságaiban az acéllal. Úgyhogy ha az alumíniumot is bevonjuk a szövegbe, akkor az nem csak a hajógyártókat, hanem az alumíniumgyárakat is érinteni fogja, és a 24 méternél rövidebb alumíniumhajók Franciaországban különösen fontosak. Tehát, hogyha fölvesszük az alumíniumhajókat is, én úgy gondolom, hogy ez így nem jogos, ugyanis más anyagokat meg nem veszünk figyelembe. Tehát az, hogy az alumíniumot az acéllal egyenértékűnek minősítjük, az nem megalapozott, legalább valamilyen határidőhoz kellene ezt tenni. Nem lehet így egyik napról a másikra, se objektív, se, se szubjektív okokat nem látok erre. Köszönöm szépen. Taylor képviselőnek adok szót. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mind a három jelentésről fogok beszélni. Van néhány kérdésem és két általános megjegyzésem. Először is, bár én tudom, hogy a személyzet eh, képzése során eh, a biztonság eh, kérdése nem tartozik ezekbe a jelentésekbe, mégis úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy mind az EMSZ, mind pedig az Európai Bizottság azon legyenek, hogy javítsák a hajókon dolgozók biztonsági képzését. A kompokon, személyhajókon dolgozóknak képesnek kell tudniuk lenni, segíteni az utasoknak vészhelyzet esetén. Ezen kívül szerintem nagyon fontos növelni a határokon átnyúló koordinációt a mentőszolgálatok között. Számos folyó és tengeri terület határokon fekszik, és biztosítanunk kell azt, hogy azok a hatóságok, amelyek ez, e, a biztonságért felelnek, megfelelően képesek koordinálni a mentési rendszereiket. A kérdéseimre rátérve, én értem, hogy mi a refit célja az, hogy egyszerűsítsék a jelenlegi előírásokat, és ezt frissítsük, megfeleltessük az IMO szabályoknak, de azért kíváncsi vagyok arra, hogy ez az áttekintés hogyan fogja javítani, ha fogja egyáltalán javítani ezen jogszabályok végrehajtását. A trans szakbizottságnak arról is döntenie kell, hogy nekünk melyik jogi aktus tetszik jobban a végrehajtási, vagy a ö, delegált. Monsieur. Köszönöm szépen, Téli úr, a nőtő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, a két módosított irány és az új irányelv a biztonsági ellenőrzésről globálisan elérik a céljukat a három jelentés tevő javaslata szükséges és releváns, amikor Bilbao asszony harmadik nyilvántartási lehetőségről szól, és az adatok gyors, automatikus megsemmisítésre ez még nagyobb könnyebbséget jelentene az irányelv megva- végrehajtásában. A tágabb ellenőrzés megkönnyíti az üzemeltetők dolgát, megfelel a bizottsági követelményeknek is, ahogy ezt Rike úr javasolja. Egy kicsit nyugtalanít az a javaslat, hogy szerződésen osszák el az ellenőrzési kikötő és a másik fél között a költségeket. Ez az üzemeltőket arra vinni, hogy zsarolja a kikötőket, hogyha az üzemeltető domináns helyzetben van. Ájutó asszony javaslatai pozitívak, a releváns irányelvvel kapcsolatban ellenben az alumínium testű hajók bevétele megvalósíthatatlan, ha csak nem, Rike úr megmondta, hogyha több ezer munkai vész el a 24 méter alatti hajókra szintén nem kell vonatkozik a szubszidiaritás elvéről gyakran megfeledkezünk. A másik két irányelvvel kapcsolatban is úgy gondolom, hogy a határidőt meg kellene határozni, a 7 év túlságosan hosszúnak tűnik. Átadom a szót Demonti asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is között mondok a jelentésevőknek, árnyék jelentésevőknek egy megjegyzésem lenne a három dokumentummal kapcsolatban. Jó, hogy speciális szabályok legyenek nemzeti szinten, de ugyanolyan fontos, hogy európai harmonizáció legyen. Ez lehetővé teszi a megfelelő versenyt, tehát harmonizált szabályok kellenek. Mindez mindennek tudatában, ami az utasok regisztrációját illeti, nyilvántartását illeti, egyensúly kell. Védeni kell a személyes adatokat, de garantálni kell a biztonságot is. Még két pontról szólnék. Jó, hogy figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az internet kapcsolat nem mindig lehetséges. Alternatív rendszerek szükségesek a, java, a jelentéstevő észszerű javaslatot tesz. A 11. pont tal kapcsolatban jó, hogy delegált aktusok legyenek, határozatlan időre nem, hanem öt évre vagy rövidebb időszakra. Most pedig Ájútó kolléganő jelentésével kapcsolatban szólnék. Jó, hogy legyenek szabályok a 24 méter fölötti hajókra. Köszönöm szépen, kedves kollégák! vandelen úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék a biztonsági kérdésekre, illetve a személyhajók szabványaira koncentrálni. Konkrét kérdésem van az Európai Bizottsághoz, mégpedig a definícióra vonatkozólag, mégpedig a hagyományos hajók esetében. Az Európai Bizottság egy új definíciót ad meg a hagyományos hajókra vonatkozólag, és ami feltűnik az az, hogy az új definíció által csak az olyan hajókat zárják ki, amelyek 65 előtt kerültek megépítésre, és személyhajók voltak. Ez meglep engem, ugyanis a, a történelmi hajók nagy része, amelyek személyeket fuvaroznak, azokat nem személyhajóként építették meg, hanem ezek jégtörők voltak, vagy teherhajók voltak, és ezért kérdezem a bizottságtól, hogy a nem tartják-e meg a korábbi definíciót, és a konkrét kérdésem az az, hogy miért nem alkalmazzák az 59-2002-es irányelv korábbi definícióját. Köszönöm szépen, Mandelán úr. Most pedig Simons úrat, az egyedül képzelőt kérem meg, hogy szóljon meg három percet kap a Transzal Bizottság előtt. Köszönöm szépen. Három perc, három javaslatra, három uh, véleményről van szó. Október 19-én szavaztunk már ezekről a kérdésekről, ezeket önök megkapták, a mi véleményeinket. Igazából arra a jelentésre szeretnék koncentrálni, amit én írtam, ez pedig a vizsgálatokra vonatkozik. Fontos ezek kapcsán, hogy a bizottság csökkentette az elnözések számát háromról kettőre, anélkül, hogy a biztonsági előrások csökkennének, de jobban is meg lehetne szervezni, jobban is együtt lehetne működni. És eh, jobban meg lehetne szervezni, így meg lehetne szervezni a hajók ellenőrzését a kikötőkben. Szeretnék rámutatni arra is, hogy vannak technikai megjegyzések, amelyek hozzájárulhatnak az együttműködés javításához. Az egyik javaslat lehetne az a javaslat, amit mi tettünk, A szakértői csoportok, amelyek eh, a személyhajók biztonságával foglalkoznak, ezek együttműködhetnének a nemzeti egyablakos eh, rendszerekkel is. Második pont, ezt mi is felvetettük a mi jelentésünkben, a kockázati paraméterek a kikötői ellenőrzések során ezek a kiszélesített vizsgálatok során itt az 5-ös cikk egyes bekezdésére kell vonatkoztatni, vagyis a tagállamoknak kell koordinálni itt, hogy ez nagyon gödülékenyen valósuljon meg. Harmadik pont a definíció kérdése. Az irányában vannak értelmezési különbségek. Azt javasoljuk, hogy legyen egy általánosan elfogadott indulási, megekezési időpont. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Simons úr. Most az Európai Bizottság következik sok kérdést kapott delegált aktusok, egy, egy ablakos rendszer adatvédelem, szociális aspektus a jogtó asszony szájából hangzott el, illetve a szükséges időköz, a szükséges előzések között Gondolom, konkrét, szép válaszokat kapunk. Kozinská asszony, ugye jól mondtam a nevét? Kosenszka. Igen, mert Kaczynszka Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy szót kapunk. Tudom, hogy nagyon rövid az idő, ezért nagyon röviden szólok hozzá, de először azzal kezelem, hogy a jelentéstevőknek gratulálnék az elvégzett munkáért és az egész bizottságnak, hogy együtt tárgyalja a három jelentés. Nem könnyű megközelítés, de mivel személyszállító hajók biztonságával biztonságáról beszélünk, így jobb lehet a szinergiát megfogni a szabályok között végigmegyek a kérdéseken, hogyha valamit kihagyok, akkor hadd ismétem el, hogy a jelentéstevőkkel, az árnyék jelentéstevőkkel szívesen külön beszélgetek, mielőtt véglegesülne a három jelentés Bilbao a jelentésével kezdeném ahol ö, sok ö, módosító nagyon értékes, egyeseket ö, még tovább kell vizsgálni. Például kérdés, hogy ö, ö, rövidebb ö, legyen, 30 perc, 10 percet csökkentsük ö, a határidőt a, az adatok lejelentésével ö, ö, 10, tehát vagy 30 perc legyen a határidő az adatok jelentésére. A rövidebb határidő jó lenne, de meg kell bizonyosodni a felől, hogyha ezt döntjük el, akkor világos az üzemeltetők számára, hogy ez pontosan 10 percet jelent, és hogy mitől számítjuk. Elnézés, ez egy technikai részlet, de hát nagyon rövid időről van szó, ezért lényeges, hogy teljesen világos legyen mindenki számára a helyzet, aki foglalkozik jelentés, az adatok lejelentésével. Az informatikai rendszerrel kapcsolatban, amelyet az egyablakos rendszerben használnak, egyrészt elismerjük, hogy a legfontosabb és a célja ennek a gyakorlatnak az, hogy jól működjék a rendszer, és könnyen lehessen lejelentenie annak, akinek jelentenie kell információt. Ebben az esetben nagy a kísértés, hogy a már meglévő rendszerekre utaljunk, de a nemzeti egyablakos rendszer hat éves múltra tekint vissza. Hogyha megnézzük, hogy hogyan tették át az irányelvet. Nos, a bizottságnak adott a hozzáállása, hogy meg kell nézni, hogy hogy olyan időkeretet kell megadni, ami kiállja az idő próbáját nem csak egy járatra kell ez lehetséges legyen, nem csak nemzeti, hanem európai szinten is teljesíthető kell legyen az információ csere. pedig az nehezebb lehet jegyezők a különleges igényű utasoknak a pontját jegyezzük, hogy erre vissza kell térnünk, ezt szívesen meg is tesszük, ami pedig arról van szó, hogy a, ta, hogy a bizottságnak együtt kell dolgozni a tagállamokkal az ellenőrzése kapcsán. Nos, ehhez idő kell. Hat hónap és nem három hónap, mint ahogy szerepel a bizottsági javaslatban. Több megjegyzés volt az utasadatok lejelentésének határidejéről. Fontos kérdés hangzott el Montero képviselő szájából, Haus tengeri mérföld legyen -e a határ, hogyha bevesszük a 20 tengeri mérföldet, akkor 90%-a a valóban fontos utazásoknak kikerülne az irányelv hatája alól ezért javasoljuk, hogy általánosabb keret legyen, amely tényleg lefedi azokat az utazásokat, amelyek fontosak az utasbiztonság szempontjából. Taylor úr kérdést tett fel a végrehajtással kapcsolatban. Nos, mi úgy látjuk, hogy ha a hatályt pontosítjuk, hogy a kevesebb a félreértés, hogy ki kell elvégezze a munkát és hogyan, ez a végrehajtást is megkönnyíti. Azt hiszem, ez a fő gondolat az egész refit megközelítés mögött. Nem tudom, volt-e más ezzel a jelentéssel kapcsolatban volt egy kérdés a szociális dimenzióval kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nem tudok kommentálni, várjuk a módosítókat, és akkor örömmel visszatérünk erre. Volt egy megjegyzés arról, hogy kötelező eh, legyen a személyzet számára a képzés, hogy hogyan kell eh, vízhelyzetben eh, viselkedni, hogyan kell eljárni. Szerintem létezik ez a képzés, de megnézzük, hogy jövőre mi legyen, erre vissza fogunk térni. De ami a határon átnyúló együttműködés illeti, az tény, hogy történetnek balesetek határon átnyúló forgalomban, de az együttműködés a keresés mentésben jó erről hallottunk. Sajnos többet hallottunk arról, amikor nem jól működik de ennek az alapja az tevékenység, és ezzel kapcsolatban fontos az adatok jobb megosztása, hiszen éppen a sürgősségi esetekben kellnek ezek az adatok, ami jutó asszony jelentését illeti, és általában a jobb biztonsági szabályokat itt egy megjegyzésem lenne a célja a javaslatnak az, hogy utaljunk olyan szabályokra, amelyekre, amelyek léteznek, eh, nemzet, szabványokra léteznek nemzetközi szinten. Hogy eh, kell tudni, hogy milyen a viselkedés időben az acél és alumínium a hajóknak. De e, nem akarunk e, olyan szabályokra utalni, amelyek egyelőre nemzetközi szinten nem léteznek, ezért egyes hajó típusokra nem terjed ki a szöveg. E, de hogyha nemzetközi szinten megegyeznek, akkor egyelőre még nem lehet bevenni az irányába, ami a halászhajókat illeti, nemzetközi egyezménye van, amely vonatkozik ezekre, de ez nem teljes mértékben működik. Mi ez egy refit gyakorlat, a halászhajók bevétele az irányában nem lehetséges, mert ez azt jelenti, hogy jelentősen megváltozna a hatája a szövegnek. Mindezzel együtt biztosíthatom önöket, hogy a DJ Máre kollégákkal együtt szorosan velük együttműködünk. Igen, volt még egy kérdés a szabványokkal kapcsolatban, hogy a hagyományos hajókat hogyan határozzuk meg. Nos, az az igazság, hogy személyszállító hajókra vonatkozik, amelyeket 65 előtt építettek, és nem azokra, amelyekre később lettek személyszállító hajók. A lehető legtágabb értelmezés kell. Nem érdekünk az, hogy a hatályt szűkítsük, hiszen hajók biztonságáról van szó. részleges ö, szűkítése a ö, hatának nem szolgálna, az érdekünket, inkább tágítani kellene. Volt ö, szó a asszony jelentésében további irányvonalakról, magyarázatokról a szabályokkal kapcsolatban a lehető legnagyobb mértékben nemzetközileg elfogadott szabályokra kell utalni. Hogyha mi adunk ki iránymutatást, akkor ö, ö, ezeket ö, meg kell vizsgálni arányosság szempontjából. Még nézem a jegyzeteimet, hogy kihagytam-e valami fontos kérdést. Jó, hogy ennyien vagyunk. Volt egy kérdés az alumínium hajókkal kapcsolatban, ez többször is előjött, és tudatosan az volt a célunk, hogy biztosítsuk az alumínium, létező alumínium hajók bekerüljenek az irányelv hatája alá, hogy a, ugyanolyan biztonságosak legyenek, mint az acélhajók. Egyes elemek Hozzá igazítandók a ö, többi hajóra vonatkozó ö, szabályhoz. Ez a ö, tanács ö, napirendjén is van, de hát ez most nem ö, a trialógus fázisban tart, azért nem szeretnék ezzel kapcsolatban semmit mondani. Azt hiszem, hogy ennyi. Elnök, köszönöm bizottság. Azt hiszem, hogy túl vagyok azon az időn, amelyet kaptam. Köszönöm szépen a türelmét. Elnök, fontos volt, hogy választ kapjunk az összes kérdésre, amelyet a képviselők feltettek. Nagyon gyorsan átadom a szót egy percre a jelentéstevőknek. Azt hiszem, hogy ők is kívánnak válaszokat adni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Általánosságban elmondhatom, hogy egyetértünk, harmonizálni kell, egyszerűsíteni kell. Át kell tekinteni a bizottság delegált aktusait, valamint az adatvédelem kérdése is itt van nem szabad, hogy felesen használni az adatokat más célra, mint amelyre begyűjtötték őket. Valamint továbbra is adatügyben nem csak korról van szó, hanem adat halmazról van szó, hogyha baleset van, akkor tudjuk, hogy ki érintett, ki nem. Lehet, hogy 50 személy ugyanolyan korú, de nem tudjuk, hogy kik. Ezért fontos tudni, hogy kik ezek a személyek, képesnek kell lenni azonosítani azokat, akiket érint a baleset, ami az európai nyilvántartást illeti kapcsolatban van a nemzeti adattárral. A tagállamok hat éve dolgoznak erről, rendben, csak nem működik. Hat éve a tagállamok kidolgozhatták volna ezt, hogy legalább köztük legyen koordináció, hogy ez működjék, de nem ezek a nemzeti nyilvántartások hat év után nem működnek. Arra szeretnék jókadni, hogy javítani kell a dolgokat. Ez nem provokáció, javítani kell a nemzeti nyilvántartás, hogy működjék. Ezért kell az európai nyilvántartás. Ez talán nem világos jelentésben. A 10 perccel kapcsolatban. Ugyanez az érv használható a bizottság részéről, meg a mi részünkről. 10 perc vagy 30 perc előreláthatóság kell. Kell tudni, hogy mitől számítunk. 30 perc mettől, mettől számítva. Mikor kezdünk számolni? Nos, akkor itt le is állok, azt hiszem, hogy ez világos kell legyen, akár 10 perc, akár mennyi, akár 25 vagy 30, mindegy mennyi, mikortól számítva. Azt hiszem, hogy itt válaszoltuk a képviselő kérdésre. Köszönöm szépen, Bibasszony, Ágyúz Vasszony. Köszönöm szépen, én megpróbálom tartani magamat az időhöz. Egyetértek az, amit Foster asszony elmondott. Egyetértek azzal, hogy az immunnormákat kell alapul vennünk, nem szabad restriktívnek lennünk, de nem szabad, hogy szürke zónák jöjjenek létre. Az alumínium kérdése az irányában erről nem rendelkeznek, nem rendelkeznek arról, hogy mi az ennek megfelelő anyag. A kettes bekezdés, kettes függeléke szól erről, hogyha az alumíniumot kivesszük és egy más anyaggal helyettesítjük, akkor mi értjük azt, amit Franciaország mond, hogy meg kell védeni az ipart, a munkahelyeket, tehát megoldást kell találnunk, de a legfontosabb az az, hogy biztonság jöjjön létre, ezt szeretnénk mindannyian. Ezen kell együttesen dolgoznunk. Köszönöm szépen, Rikéó lesz az utolsó hozzászólónk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzászólt ehhez a vitához. Természetesen mindenkit érdeklődéssel végighallgattam. Nem szeretném itt vesztegetni az időt, csak két fontos pontot szeretnék felvetni Montero úrnak. Szeretném elmondani, hogy valóban van szezon és szezonon kívüli időszak, de ez azért megfelelő lehetőségeket nyújt az ellenőrzések végrehajtására. Én úgy gondolom, hogy nem lesz ezzel kapcsolatban semmilyen probléma, tehát az ellenőrzéseket akkor is el kell, és el is lehet végezni, hogyha nem dolgozik az illető személy vagy hajó az év 365 napjában. Ez nem jelenthet kivételt, hanem éppen ezért lehet aszimmetrikusan elvégezni az ellenőrzéseket. És Taylor úrnak pedig szeretném elmondani, hogy a személyzettel nagyon széles körűen foglalkozunk, és megvan maga a hajónapló, amiben mindent fel kell tüntetni és a személyzet számában bekövetkező változást, valamint az ellenőrzéseket is, illetve a gyakorlatokat és a továbbképzéseket. Tehát szerintem ehhez képest kiegészítő információra nincsen szükség. Köszönöm szépen. A bizottság és az egész képviselőnek is minden figyelembe fogok venni. Köszönöm szépen, Riké úr, mondja az elnök. Remek vitát folytattunk. A módosítókat külön-külön kell benyújtani minden egyes szöveghez március 9-én déli 12 óráig, és akkor folytatjuk is a vitát. Köszönöm szépen az eddigi három jelentéstevőnek. Tehát folytatjuk a vitát az unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokkal. Wim van de Kamphoz tartozik ez a téma, és már is megadom neki a szót, hogy mutassa be ezt a véleményt, tessék. Elnök asszony, köszönöm szépen. Egy kicsit meg kell vizsgálnunk az üléseink időbeosztását, eh, ugyanis három jelentést lebonyolítani egy óra alatt, azért ez eléggé sok, és az a benyomásom, hogy az elnök jelentéstevők szerettek volna még kicsit többet beszélni. Oké, okay, de most tegyünk is rá erre a rendeletre. Valóban az általános pénzügyi szabályokról van szó az Európai Unióban, ennek óriási pénzügyi következményei lehetnek. A Transzakbizottság az 54-es cikk értelmében vesz részt ebben az eljárásban, és exkluzív kompetenciánk van ezen a vélemény területen. A trans mellett a regi emploi Agri és ITRE is rendelkezik ilyen kompetenciákkal, rájuk vonatkozó részt illetőleg. Elnök asszony, a jelentés tervezettemet én főként az ötvözésre koncentráltam, a blendingre. Az elképzelés az az, hogy egy szélesebb körű pénzügyi mix jöjjön létre az infrastruktúrák infrastruktúra projektek támogatására. Ebben az esetben a CEF rendelet módosításáról van szó. Más részeket is módosíthatunk, de én ezt nem javasolnám. Hogyha vannak olyan képviselők, akik más részeket, például más részeket szeretnének módosítani, akkor azt tegyék meg az illetékes szakbizottságon keresztül, tehát a kont és a budget szakbizottságon keresztül. Számos módosítást is előkészítettem, hogy azt láthatták. Négy csoportra osztatóak ezek. Az első csoport arról szól, hogy tegyük világosabbá a technikai részeket az Európai Bizottság javaslatában. A második csoport arról szól, hogy az Európai Bizottságnak szeretnénk előírni egy jelentési kötelezettséget az ötvözési eszközök a blending végrehajtásáról, ugyanis tudnunk kell azt, hogy pontosan mi is fog történni a következő években. A harmadik csoportja a módosítóknak az ötvözési műveletek kiterjesztéséről szól. Én úgy vélem, hogy meg kell próbálnunk a lehető legtöbb pénzt, magánpénzt is bevonzani a közlekedés területére. Tudjuk, hogy bizonyos országokban óriási nyugdíj alapok vannak, amelyek új befektetési lehetőségeket keresnek, és azt is láthatjuk, hogy a PPP-k nem igazán valósulnak meg, tehát sokkal többet lehetne még itt ezen a területen tenni. Végezetül, hogyha marad még pénz a blending, az ötvözés kapcsán, akkor én úgy vélem, hogy ezt a pénzt vissza kell eh, utalni a CEF-be. Nem szabad, hogy az általános költségvetésben tűnjön el ez a pénz, vagy az FC-ben. Köszönöm szépen! Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Van úr. Akkor most megadom a szót Riké úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami engem illet, érdeklődéssel követtem Wim van de Kamp remek jelentését. Egyébként nem is vagyok meglepve, hogy remek munkát végzett, de egy-két pontot kellene még tisztázni, először is a támogatási mechanizmusok, illetve a CEF kapcsán. Nézzük az A szekciót. És hogyha jól gondolom, akkor az új rendelet értelmében ez nem így fog működni, tehát módosítót ilyen direkt módon, személyes módosítót nem lehet majd benyújtani. Éppen ezért el kell gondolkodnunk azon, hogy az első fejezetnél hogyan fogunk eljárni. Tehát lehet, hogy el kellene fogadnunk a módosító indítványokat itt, mert utána a büdzsében ezeket nem lehet majd benyújtani. Ez csak egy technikai eljárásbeli kérdés. Egyébként pedig teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a blending az egyik legfontosabb kérdés és nagyon fontos lenne, hogy bizonyos finanszírozási mechanizmusokat össze tudjunk házasítani, mert ezzel ezeknek az ereje növekszik. És még két megjegyzésem lenne, és egy kérdésem. A blending kapcsán az a kérdésem, hogy a Juncker terv megerősítésére honnan találjuk majd meg a pénzeket. A CEF alap, de az alapok nincsenek benne az általános költségvetésben, ezt ne feledjük el. Ami viszont benne van az általános költségvetésben, az a regionális alapokra vonatkozó rész. A regionális alapokat részben kohézióra, részben fejlesztésre lehet felhasználni. Remélem, hogy ez mindenki számára egyértelmű. Tehát itt vannak ezek a federes alapok, amelyekkel lehet, amelyek részt vehetnek a blendingben, mint ahogy az FC is, de csak akkor, hogyha a federes pénzügyi rendelet ezt engedélyezi, csak hogy nem engedélyezi. Úgyhogy meg kell nézni, hogy a versenyképességre szánt alapokból esetleg fel lehet-e használni ilyen összegeket közlekedési kérdésekre, és ezeket be tudjuk-e vonni a versenyképesség égisze alá. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a pénzügyi rendelet miatt nincsenek rendelkezésre álló pénzösszegek, de azért gondoljuk meg, hogy mi történik a mechanizmussal, hogyha csak költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek vannak. Ezen kívül nem tudom, hogy ezt a rendeletben vagy egy preambulumban lehetne megoldani, de van itt egy probléma. Azok, akik az EFSIS mechanizmusban projekteket nyújtanak be, nagyon sokat panaszkodnak mert az EIB úgy tűnik, hogy az első veszteségek kockázatát nem hajlandó egyedül vállalni, hanem ezt részben a beruházókra és a társberuházókra áthárítja. Tehát itt vannak ezek az európai projektek, amelyeknek a finanszírozása egy alapból érkezik, és az EIB azt mondja, hogy nem, nem, nem vállalom az első veszteségek kockázatát, hanem ezeket a beruházókra fogom áthárítani, és akkor hopp, minden összeomlik. Úgyhogy mit várunk a garancia alapoktól? Azt várjuk a garancia alapoktól, hogy maximálisan le tudjuk csökkenteni a kockázatokat, és az addicionalitást növelni tudjuk. Ez lenne a blending lényege és szerintem megfelelő feltételeket kellene megállapítani, és akkor az EIB is talán nyitott lenne arra, hogy az első veszteségeket és ezeknek a kockázatát vállalja, és elnök azt, hogy már is befejeztem. Köszönöm szépen, Krámer úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének is a jelentéséért. Belefoglalta mindazt, amit szerettünk volna. Nagyon fontos a jelentés tevési kötelezettség. A Juncker alapból milliárdokat kiadtak, semmilyen elemzést nem kaptunk, és mégis arról döntöttek, hogy meghosszabbítják a Juncker alapot. Nem a pénzről van itt szó, hanem arról, hogy mi történt a pénzzel, hogyan hatott ez ki, szeretnénk több munkahelyet, szeretnénk a klímacélokat is megvalósítani. Ezért kell az elemzés, és látnunk kell azt, hogy hova is ment a pénz. Vannak pozitív példák is, viszont vannak negatív példák is. Tudjuk, hogy eh, gyakran a pénz korrupciós csatornákon keresztül tűnik el. A PPP, ez a vegyes finanszírozás, pontosan ezt kell ellenőrizni, tudnunk kell azt, hogy mi történik a pénzzel. Elmondtam már, hogy Svájcban voltam, érdeklődtem a PPP-k után, azt mondták a svájciak, hogy mi ezzel nem foglalkozunk. Én meglepődtem, azt mondtam, hogy Európában mi erről beszélünk. Megkérdeztem, miért nem foglalkoznak ezzel. Azt mondták, hogy azokat a projekteket, amelyek jók, azokat mi végrehajtjuk, a kritikus projekteket a magáncégek úgysem akarják végrehajtani. Németországban a PPP-ket megvizsgáltuk, és 95%-uk drágább volt, mint hogyha az állam hajtotta volna ezt végre. Lehet ezt így folytatni, viszont meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan haladhatnánk a jó irányba. A korrupció, ezt is ismerjük, egy pontot hadd mondjak el, Tíz évvel ezelőtt Spanyolországban jártunk a szabizottsággal, rengeteg autópályát láthattunk, ott, amit EU pénzből finanszíroztak, fél óránként jött egy teherautó, aztán egy másik úton viszont egymás mögött jöttek az autópályák. Az új autópályákat nem ö, használták megfelelően, inkább rátértek az autók a az országútra. Az Aznár kormány privatizálta az autópályákat, és csődbe mentek. Most már 5,5 milliárdért az államnak kell visszavásárolnia a csődbe ment autópálya struktúr, ö, infrastruktúrát. Miért? Azért, mert volt egy olyan megállapodás, hogy a nyerességek a ezen testület irányába mennek, viszont az állam kötelezte magát arra, hogy a negatív feladatokat magára vállalja. Ezen megállapodás értelmében 5,6 milliárdért vissza kell vásárolni az autópályákat. Tehát felmerül a kérdés, hogyan lehet ez? Tehát a koncern testülete, amely privatizálta ezeket az autópályákat, ott voltak autópálya építők is. Azt láthattuk, hogy teljesen üresek voltak az autópályák, nem tudták ezért az autópálya díjból finanszírozni magukat. A koncern, a koncern egyetlen célja csak az, hogy megépítse az autópályákat. Akkoriban Spanyolországban kilométerenként kétszer olyan drága volt az autópálya, mint nálunk Németországban. Hogyha ezt összehasonlítjuk, ez abszolút persze, igazából egy, ez egyfajta bújtatott korrupció volt. Ezért kell megvizsgálnunk azt, hogy hogyan történhet ilyen. Tudjuk azt is, hogy például mi mutatott a messzinai híddal, amikor Berlusconi hatalmon volt, akkor ezt megérte a maffiának. Ez is egy projekt volt, Prodi ezt törölte, és ki tudja, hogy mi van most ezzel. Lyon Turin két TGV összeköttetés naponta, 26 milliárdot adnának erre ki, tehát ezeket is meg kell vizsgálnunk, és ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen egy ilyen jelentéstételi kötelezettség. Az Európai Bizottságnak tanulnia kell a múlt hibáiból, nem lehet csak kiadni a pénzt, aztán azt mondja, hogy minden csodálatos, viszont az eredmény pedig nem kielégítő. Ezért Vim jelentése nagyon jó ilyen szempontból. A tanácsot, a bizottságot arra kell köteleznünk, hogy adják meg nekünk az információkat, egészen máig nem kaptuk meg azt az információt, hogy mi történt a Juncker alappal a közlekedés területén. Nem tudjuk, hogy milyen projekteket fogadtak el, melyeket ittosítottak el, és szerintem parlamentként jogunk van ahhoz, hogy legalább informálódhassunk, és örülök annak, hogy a bizottság bólogat, és örülnék, hogyha ebből a bólogatásból valóság lenne. Monsieur Kramer, Madame... Köszönöm szépen, Kramer úr, Kirenen asszony. Köszönöm szépen Van de Kamp kollégának, hogy bemutatta nekünk a véleményét. Valóban az alapok kezelésénél egy kicsit agályosak a játékszabályok, úgyhogy teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Meg kell néznünk, hogy például a kis vállalkozások és a kis projektek érdekeit valóban mennyire szolgálják ezek a szabályok, és én tényleg aggódom a KKV-k miatt. Nagyon jó lenne, hogyha mindent megtennénk annak érdekében, hogy növeljük a túlélési esélyeit ezeknek a kis és középvállalkozásoknak ugyanis nagyon nehezen férnek hozzá a különböző Európai Uniós finanszírozási lehetőségekhez. Mindenkit arra kérnék, hogy ne növeljük a különbségeket és a szakadékot a nagyvállalatok és a KKV-k között. A második fontos kérdés a finanszírozás kapcsán az az, hogyha megnézzük, hogy milyen konferenciákon, műhelymunkákon vettünk részt közlekedési témában az utóbbi időszakban, akkor láthatjuk, hogy az új technológiákkal, a robotok felhasználásával foglalkoztunk a legtöbbet ezeken az eseményeken. A kérdésem viszont az, hogy az Európai Unió viszont nem, majd hogy nem összeomló régi infrastruktúrákat támogat, inkább ahelyett, hogy valóban ezekre az új technológiákra koncentrálna. Ezeket tényleg aggályosnak találom. Eléggé tartok attól, hogy az eleve szűkös forrásainkat ráadásul nem is jól az innováció szempontjából okosan használjuk fel, és így be fogunk kerülni egy ördögi körbe, ami egyre lejjebb húz minket. Ezeknek az alapoknak magas innovációs szintű vagy alacsony kibocsátású projektekhez kellene kerülnie, ám a valóságban nem mindig ez történik. Nem biztos, hogy mindenki egyetért velem, de akkor is ezért fogok harcolni. Köszönöm szépen, Nielsen képviselő az utolsó hozzászólónk. Köszönöm szépen. A régi szakbizottságban is tag vagyok. A regionális alapból szeretnénk az FC-be áttenni pénzeket. Nagyon fontos az, hogy ennek kapcsán azonban alapvető elvek megvalósuljanak. Vannak bizonyos elvek, amelyek életben vannak a regionális alapok esetében. Nevezetesen a stratégiai infrastruktúrák esetében alkalmazzuk a befektetéseket, viszont a régióknak kell prioritást élvezniük, tehát nem olyan egyszerű a helyzet jogilag is kötelezőnek kell lenniük az elveknek, tehát nem annyira egyszerű a helyzet itt. Vannak olyan pontok, amelyeket figyelembe kell még venni. A Regészszerbizottságban is fogunk meg erről beszélni, ezt szerettem volna elmondani. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság felé fordulok és Marin urat fogjuk megkérni, akit egyébként szeretettel üdvözlünk, hogy ismertesse a bizottság véleményét minden egyes olyan kérdésben, amit itt a képviselők felvetettek a költségvetés kapcsán. Ezután visszaadom majd a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, angolul fogom folytatni, és számos kérdés érkezett a megjegyzések és a módosítások, amiket javasoltak a véleményben ezek elfogadhatóak számunkra, és ezeket örömmel figyelembe is vesszük. Érdekes hozzájárulás ez a vita szempontjából. A blending, a CEF esetében ez csak a európai hálózati fejlesztési eszközre vonatkozik, persze meg lehet vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne ezt ötvözni a strukturális alappal, a kohéziós alappal, ez egy másik fejezet. Ezt az omnibus kapcsán is megvitattuk, de örömmel megmutatjuk ezt, de fel szeretném ezt megjegyezni, azt, hogy sokkal szélesebb körül ez a vita, mint a, csak a blending, a CEF kapcsán. Van még egy másik pont, amit felhegyeztem, és nem hiszem, hogy a DJ Move-hoz tartozik ugyanez, de a DJ Ekfin és az EBB felelősek itt. Mi úgy értelmezzük ezt, hogy itt főként az ár, ami döntő, megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az EFSZ-t alkalmazzuk a befektetések kapcsán, de ahogy mondtam, jelenleg is ez egy zajló folyamat, ami a kiegészítő jelleget illeti. Emlékezni kell az FC2-es javaslatra, az FC rendeleti keretén belül kell mozognunk. Az omnibusról is szól a vita, és um, ennek kapcsán is foglalkozunk a bizottság javaslatban a kiegészítő jelleggel. Azzal zárom, hogy uh, a jobb jelentés, uh, adás, átláthatóság kapcsán az a javaslat, amit az FC2 kapcsán az Epebizottság tett, foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Az a kiegészítő jelleg, és az a döntés, amit a befektetési testület hoz az FC kapcsán, azt mindenképpen közreadjuk sokkal átláthatóbb módon. És ezzel le is zárom a hozzászólásomat. Merci beaucoup, Monsieur Marine. Je laisse... Köszönöm szépen, Marin úr. Van de Kampúria jelentéstevője a szó. Elnök asszony, nagyon köszönöm. Az árnyék jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani a nagyon konstruktív, mégis kritikus munkájukért. Ayala Sender asszony nevében szeretnék elnézést kérni, nem tud itt lenni, de ő is szeretne kritikus megjegyzéseket tenni. Ahogy látom, most nem tudok minden kérdést megválaszolni, ez lesz a házi feladatom, ami Ricky kollega megjegyzését, de Nilsson kollega megjegyzését is illeti. Itt alapvető átgondolásra van szükség, hogy mit hogyan tegyünk. Ez már elhangzott hogy vannak olyan kérdések, amelyek nem a DJ Move-ra vonatkoznak, hanem inkább a DJ eh, Regire, tehát a kohéziós alapokról van egy szó itt általánosában. Markus Pipernek, Nilsson úrnak mondom, hogy én nagyon eh, rugalmas vagyok, és úgy gondolom, hogy különböző pénzeket lehetne kombinálni, meg kell vizsgálni ezt a nemzeti eh, szempontból is. Például Romániában a kohéziós alapban marad sok pénz, mert nem tudják ezt a pénzt felhasználni a közlekedés számára. És Nelson úrnak itt igaza van, hogy egy elvi pontról van itt szó, nem tudom, hogy itt meg tudjuk ezt oldani, de Riki úr is azt mondta, hogy a kohéziós alapok a blendingben jók lennének, hogyha ezt el tudnánk élni. Az első kockázat az, hogy a befektetőknél legyen, ne pedig az EBB-nél, hát ezt meg kell még vizsgálni de itt van az FC és az EBB, hogy ők fedezzék a kockázatokat, a második kockázatot vállalnia kell a magánszektornak, és egyre több panaszt hallok azzal kapcsolatban, hogy az EBB igazából egy kereskedelmi bank, jó, hát oké, okay, az első kockázatot nem fedik le, szerintem az EBB szerepét kicsit félreértelmezik, az EBB itt annyira szent, szinte már, mint Juncker, de mindenképpen itt kis kritikával kell élnünk. Kramer kollega beszélt a jelentéstételi kötelezettségről, ez szerinte is rendben van, de én sajnálom azt, elnök, azt, hogy a PPP-k ennyire nehezen indulnak be az Európai Unióban. Például Párizsban a metró kártyákkal ez működött, de sajnálatos az, hogy a nyugdíjalapokkal kapcsolatban ez nem mozdul előre. Ellenezzük a korrupciót, és eh, a véleményemben is ki fogok erre térni. A Lyon eh, Tor, Torun Torino eh, TGV, nos hát ezzel kapcsolatban is sokat mondhatnánk, de általánosságban kell megvizsgálni a kérdéseket. Amit Kironi asszony mondott a KKV-król, ez egy rendkívül bonyolult kérdés, ugyanis könnyű azt mondani, hogy ezt majd elintézzük, de láthatjuk, hogy a nagy projektek esetében a kis és középvállalkozások inkább a beszállító, alvállalkozói szektorban vannak, és nem pedig a nagy pénzügyi struktúrában vannak jelen. Ezért mondom azt, hogy nem egyszerű a KKV-kat belevenni a blendingbe, lehet, hogy az Európai Bizottság majd erről valamit tud mondani. Ami a régi infrastruktúra, aszfalt, beton és az új infrastruktúra, a digitalizáció közötti kapcsolatot illeti, szerintem igenis koncentrálni kell erre. Kilón asszonynak igaza van, hogy több új infrastruktúrát lehetne kombinálni a régi infrastruktúrával, de általában aszfaltra van szükség az új utak lefektetéséhez. A kibocsátások pontja egyértelmű. Nélszor úr hozzászólásához már hozzászóltam, ahogy mondtam, én nagyon rugalmas vagyok, szeretnék sok mindent kombinálni, és néha az a benyomásom, hogy a, a régi ö, bevelális szabizottságban túlságosan és ülnek a pénzükön. Köszönöm szépen Fendekamp úrnak. A módosítók benyújtási határideje március 7-e, déli 12 óra. És akkor folytatjuk is a munkát. Van még egy nagyon érdekes napirendi pontunk. Közös vita, az európai ipar digitalizálása, európai szabványok, a 1025 per 2012 EU rendelet végrehajtása, ami az ITRE és az IMCO közös illetékességi köre. Mindkét esetben Telicska képviselő a jelentéstevünk, már is megadom neki a szót. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim, kedves kollégák! két véleményről is beszélnünk kell a mai napon, amelyek tulajdonképpen más közleményhez kapcsolódnak, de a célkitűzésük azért közös, hogy valóban megvalósuljon az európai digitális belső piac. Az első az európai ipar digitalizálásáról, a második pedig a szabványokról szól, én ezt a két témát tulajdonképpen közös témának látom, és úgy gondolom, hogy egy közös, jól integrált jogi keret szükséges ahhoz, hogy a beruházások megfelelőképpen megvalósuljanak, az infrastruktúra megvalósuljon, és az innováció tovább növekedhessen. Természetesen ehhez európai szabványok szükségesek, és fel kell erre készítenünk az európai belső piacot és a munkavállalókat is. A közlekedés szempontjából különösen fontos ez, és úgy gondolom, hogy a közlekedési szektor úttörőnek tekinthető a digitalizáció területén. A kirelem jelentés részben már foglalkozott erről, és természetesen nem az a cél, hogy megismételjük azt, ami ott már lefektetésre került, hanem azt kell megnéznünk, hogy mit kell tennünk a gyakorlatban, hogy ezeket a célokat valóban el tudjuk érni. És akkor most nézzük a két témát. Először a szabványosításra vonatkozó témát. A bizottság úgy gondolja, hogy az intelligens közlekedés rendkívül fontos, és az ICT szabványokat öt fontos területen kell megvalósítani. A felhő, a tárgyak internete, az 5G, a big data és a felhő. Tehát ez az az öt fontos téma, ahol a szabványokra szükség van. Ezzel az öt elemmel természetesen én is egyetértek, nekünk is ezekre kell koncentrálnunk. Nézzük az intelligens közlekedést. Az intelligens közlekedés nem csak magát a közlekedést, hanem mondjuk az új mobilitást, vagy az integrált jegyeladást is magába foglalja, tehát a közlekedéssel kapcsolatos szolgáltatásokat is, nem csak magát a közlekedést. Hogyha valóban intelligens közlekedést szeretnénk megvalósítani, akkor ahhoz mindez hozzátartozik, nem csak a szoros és szigorú értelemben vett közlekedés, hiszen ehhez széleskörű szolgáltatások is kapcsolódnak. Hogyha megnézzük a nagy piaci szereplőket, operátorokat, akkor nagyon sokat panaszkodnak a különböző terhek miatt, de általában ez csak ürügy szerintem. Ezeknek a szabályoknak a végrehajtása nem annyira bonyolult és terhes. Tehát intelligens közlekedésre törekedünk, de bármire, bármennyire intelligens ez, azért ez az infrastruktúrákon alapszik. Valóban az intelligens autókról, az 5G-ről beszélünk, de a közlekedés intelligens mi volta az üzemanyagoktól, az energiáktól és az adekvát infrastruktúrától is függ, illetve ezen nyugszik, tehát megfelelő infrastruktúra nélkül nem lesz intelligens közlekedés. Természetesen fontos, hogy meglegyenek az intelligens járművek az intelligens közlekedéshez, de ezeknek megfelelő infrastruktúrát is kell biztosítani, különben nem fognak tudni úgymond intelligensen működni. Az interoperabilitás az egyik kulcs szó ebben a tekintetben, és itt három pillérre szeretnék kitérni. Az egyik a nyitott szabványok használata, minden egyéb esetben az EU-s versenyképességet megcsonkítjuk. A második fontos pillér és itt már nemzetközi vizekre elvezünk, a bizottságnak az európai szabványokat kell kiterjesztenie, annak érdekében, hogy mindaz, ami most működik, az tíz év múlva is életképes legyen. Persze ezt mondani könnyű, végrehajtani némiképp nehezebb, de azért gondoljunk erre. Mindenképpen hosszú távon kell ugyanis gondolkodnunk, és ne hozzunk soha olyan szabályt, amely a jövőben minket legyengíthet. És a harmadik téma a szabványok tekintetében a megfelelő gyakorlatok harmonizációja, és itt különösen a logisztikai ágazatra gondolok. És akkor most nézzük a szabványok után a digitalizálási témakört. Itt három elemet fogok kiemelni. Az ipar digitalizálására vonatkozó stratégia, ugye az ITRE jelentésből indul ki, itt megnézzük a digitalizálás folyamatát, hogy ehhez milyen stratégia kapcsolódik, illetve magáról a közleményről is beszélnünk el, és arról, hogy ez milyen profitot hozhat a közlekedési ágazatnak. Én úgy gondolom, hogy ez pontosan olyan ágazat, ahol komolyabb interakcióra lenne szükség az ITRE és a TRAN szakbizottságok között. A beruházások kapcsán mind az elsődleges fontosságú, mind az infrastruktúra, mind pedig az innováció szempontjából minden egyes digitalizálási folyamathoz nagyon komoly beruházásra van szükség. Az EFSZ-n belül különböző kontextusokban beszéltünk már erről. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy az EFSZ rendkívül fontos vektor és mindenképpen hozzáadott értéket képes termelni. Most először is meg kell néznünk, hogy eddig mit tettünk meg. Vannak olyanok, akik az FC eddigi hozzájárulásával elégedettek, mondjuk a rendkívül innovatív projektek esetében. Én nem vagyok ezzel feltétlenül elégedett, lehet, hogy ez azért van, mert cseh vagyok, és egy kicsit uh, kritikusabb vagyok, mint mások. Mondjuk azt elismerem, hogy az FC alapvető fontosságú szerepet játszhat ebben a folyamatban, de egyelőre még nem tölti be ezt a szerepet. Az automatizált autóknál, és itt most a bizottságra nézek, ez természetesen remekül hangzik, mindannyian szeretjük ezt, és mindannyian hiszünk ebben, én nem mondom, hogy nem hiszek ebben, csak ez még borzasztóan messze van. És hogyha megnézzük a közleményt, akkor a közleményből úgy tükröződik számunkra, mint hogyha az automatizált autók egyrészt a legfontosabb kérdéskörbe tartoznának, másrészt nagyon közel lennének. De azok a projektek, amelyek ezekre az autókra vonatkoznak, elég messze vannak még, tehát jó lenne, hogyha inkább olyan kérdésekre koncentrálnánk, amelyek tényleg kézzelfoghatóak, amelyek időben közelebb állnak nagyon sok technikai, biztonsági és biztonságossági kérdést kell még megoldani, és én úgy gondolom, hogy sokkal a kreatívabbak lehetnénk, nem ambiciózusabbak, kreatívabbak, szándékosan mondtam ezt a szót. És hogyha a kézzelfogható, innovatív kérdésekre koncentrálnánk, akkor ezek egészen biztosan közelebb visznek majd minket az automatizált autók kérdéséhez is. Tehát nem annyira azon kell gondolkodnunk, hogy mit kell megtennünk, mert ebben egyetértünk, hanem azon, hogy hogyan. Köszönöm. Köszönjük szépen Telicska úr hozzászólását. Van de Kamp az első hozzászól a frakciók nevében. Elnök asszony, köszönöm szépen. A jelentés készítőjének szeretném megköszönni a megközelítését, de először is Hena a Firkulen nevében szeretnék elnézést kérni, nem tud ma itt lenni, de arra kért engem, hogy néhány megjegyzést tegyek az EPP frakció nevében. Összességében egyetértünk a kollégánk megközelítésével, Mindkét véleményben egyrésztről a digitalizáció az európai ipar területén, második vélemény pedig az európai szabványokról szól, mind a kettővel együttértünk. A megközelítés az az, hogy minden nagyon szép és jó, de hogy hogyan tudjuk mindezt elérni, és ebben a tekintetben három kérdésem lenne a jelentés készítőjéhez. Az első az az, hogy mi a helyzet Európával? sikerül még nyernünk? Azt látjuk, hogy a kínai, indiai ipar nagyon is feltörekvő, a bizottság, az ITRE szakbizottság irányába az a kérdés, hogy nem lehetne inkább több tényt közölni és kevesebb elképzelést ezen kívül a startupokra is koncentrálni kell. Azt látjuk, hogy nagyon sok startup létezik, mind az USA-ban, mind pedig Európában. Ezek nagyon frissítőleg hatnak a digitalizáció kapcsán. Lehet, hogy az ITRIN keresztül kellene segítenünk a startupokat. A jelentés készítője is leírja azt, hogy alábecsüljük a turisztikai szektort nézzük meg, például a Booking.com-ot Amsterdamban, óriási siker. Ismételjen meg, ijesztő a sikerük, óriási céggé vált, óriási potenciállal rendelkeznek, és úgy vélem, hogy ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell. A digitalizáció és szabványok meccéspontjában van az amsterdami nyilatkozat a holland elnökség idején, történt ez, az automatizált összekapcsolt vezetésről is szó van ebben. Telicska úr jelentésében az amsterdami nyilatkozatnak ezért nagyobb szerepet kellene kapnia. A szabványosítás Európában óriási siker, már régóta tart. A kérdésem az az, hogy ez a szabványosítás szolgálja-e a világot-e, vagy mi fizetjük meg az oroszországi szabványosítást is? Merci, monsieur. Köszönöm szépen, Vindelkamp úr. Most pedig megadom a szót Újhely úrnak. Szépen elnök asszony, tisztelt bizottság, én is nagyon köszönöm Tericska képviselő úrnak eh, az elkészített véleményt. Eh, az alap megállapításokkal egyetértek. Eh, én magam is azon képviselők közé tartozom, akik izgalommal nézzük, hogy az új ipari forradalom mit jelent nekünk, magánembereknek, és persze Európa egészének is. És itt nem pusztán a digitalizáció, mint új ipari területeket felnyitó kérdés izgalmas számunkra, hanem a visszafordíthatatlan társadalmi és strukturális változások. Sokan el fogják veszíteni munkahelyüket, egyes iparágak szinte megszűnnek, újak létesülnek, és nekünk az egy feladatunk, hogy elérjük azt, hogy egységesen mindenki fel legyen készülve minden országunk és minden társadalmi csoportunk azokra a változásokra, amelyeknek eh, elébe nézünk a következő évtizedekben. Eh, tehát eh, csak akkor lehet az európai ipar digitalizálása sikeres, ha nem mélyíti a központi és nagyobb városok, fejlettebb régiók, valamint a vidéki elmaradottabb térségek közti különbséget, hanem inkább csökkenti ezt a különbséget. De akkor nézzük azt, hogy mit is jelent ez a közlekedés és a turizmus szempontjából. Az Európai Bizottság azt kérja, kérte a tagországoktól, hogy a területükön áthaladó TNT hálózatokon építsék ki a teljes lefedettséget. Ez rendben is van, de mi a helyzet az ezekbe a hálózatokba csatlakozó nagyobb hálózatokról? Javaslom, hogy a jelentés térjen is ki erre, azaz az összes közlekedési és logisztikai mód legyen ebbe bekapcsolva. Nagyon sokat beszélünk itt is a közúti szektorról, az intelligens, egymással és az úthálózattal is kommunikálni képes járművekről. Eh, egyre gyakrabban halljuk azt is, hogy már a kamionokban sem lesz szükség a sofőrökre, mert az 5G mindent megold. Hát ez egyáltalán nincs így. Legalábbis ma ez még egészen biztos, hogy eh, nagyon távoli. Csak akkor lehet sikeres az európai digitalizálás, ha a már meglévő technológiákra is épít, ilyen például a vasúti hálózat digitalizálásának kérdése, stb. A jelentés sok mindenre kitér, és hagyj említsem itt is, hogy a robotika milyen izgalmas terület lesz, hogyha az európai ipar lépést akar tartani az Egyesült Államokkal vagy Kínával, akkor a robotikában, és így például a közlekedés vagy a turizmus terén is nekünk sokkal több eh, energiát, pénzt, kutatásfejlesztés kell erre a területre szánni. A turizmus Turizmusban egyre nagyobb szerepet tölt be a digitalizálás, eh, Wim van de Kamp képviselő úr is eh, ezt hangsúlyozta az előbb a hozzászólásában, a mobil, mobil készülékeinken futó applikációk, a megosztáson alapuló üzleti modellek mind erős informatikai háttérrel rendelkeznek, és azért említsük meg a kreatív iparágakat is, a, például mekkora térnyerése lehet a következő időszakban a 3D nyomtatásnak. Éppen ezért óriási befektetésre van szükség, amelyben a bizottság és a tagországok összefogása szükséges, és fontos, hogy az üzleti szempontok mellett a munkavállalók helyzetét, érdekeit és a fogyasztók szempontjait egyszerre vegyük figyelembe. Egyébként a Telicska vélemény alapvetően a fogyasztó oldaláról közelíti meg a kérdést, lehet, hogy érdemes majd eh, módosító javaslatokat is fogok ehhez tenni, eh, nem csak a fogyasztó, hanem a munkavállaló oldaláról is vizsgálni ezeket a dolgokat. A szabványokról két mondat. Egyszerű, világos szabványrendszerre van szükség, amely jól használható a nemzetközi környezetben. Olyan üzleti környezetet teremt, amely az e kereskedelem az i ügyintézés segítségével csökkenti az adminisztrációs terheket, és az EU jogszabályok használhatóságát növeli. Közlekedésben ez a digitális tahográfok, és az elektronikus autópálya fizető rendszereket jelenti. Ahogy említettem, lesznek módosító javaslataink az SND frakció részéről, és nekem is köszönöm szépen még egyszer Telicska képviselő úrnak. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Kilonen asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek ezt a dokumentumot. Könnyű egyetérteni vele. szabványosítás, digitalizálás az európai parban. Erre mind szükség van, valóban. Ezt a gyakorlatot a szabványosításról el kell végezni, különösen az infrastruktúrában. Ezen túl úgy gondolom foglalkoznunk kell az információ megszerzésével és cseréjével. Mindezt szabványosítani kell, kezelni kell. Ez egyre érdekesebb téma, szükségesebb az információk kezelése szempontjából, az autó közlekedése szempontjából. Ezeket az adatokat be kell szerezni, tárolni kell, stb. Kell tudni hogyan. Ezen túl meg kell osztani ezeket az információkat, és így biztosítani, hogy azonnal és a legjobban fel lehessen használni őket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kleoden asszony. Szeretnék én is véleményt mondani erről a jelentésről, amely nagyon követi az idők szabát. Technológiai és digitális forradalmat éltünk, olyat, mint még soha. A digitalizálást úgy kell látni, mint lehetőséget, de úgy is, mint kockázatokat. Az egyik együtt áll a másikkal a jelentéstevő szólt az autonóm autó lehetőségről. Tényleg ez lehetőséget jelent, de ez konkrétan azt jelenti, hogy át kell gondolni az automobil park gyártását. Komolyak a tétek meg kell erősíteni azt a szektort, amelyre nagyon figyelünk eh, a biztonságot. A jövő autonóm autója úgy tűnik, mint alternatíva. Valóban alternatíva az egyéni autóval szemben. Óriási kihívás. Ott van az adatvédelem kérdése, és ez sem hanyagolható el. Természetesen a digitalizáció kérdése elvezeti a törvényhozót oda, hogy első Vilvendekamp úr nagyon helyesen mondta, hogy hogyan jönnek létre új vállalatok, startupok, új tevékenységek. Másrészt, hogyan érjük el hogy a kreativitásnak megfeleljen a beruházás. Ez komoly probléma, és itt be is fejezem. Sát kezdeményezésű jelentésekről van szó. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban, az autonóm autóval kapcsolatban, hát ez még nincs, még van időnk szabályokat hozni. Nem, már megvan az autó most tesztelik, még nem fogadták el, még a piacon nincs ott, de már létezik. Tehát oda kell figyelni, és azt hiszem, hogy a bizottság azt kell kéne, hogy gyorsabban haladjon, és nézek a bizottságra itt azért, hogy Dizsimú, Dépré asszony, és a főigazgatóság Diamantopulos úrra képviseli. Önöki a szó. Ne vous disputez pas. Ne, vit, ne vesztenek össze. Ö, szót kapnak. Ön is kér szót. Nem, bocsánat, nem vettük észre. Tessék, Nungrin úr. Elnézést kérek. Remélem, hogy még ide tartozok, de úgy tűnik, hogy nem. Na, minden esetre a digitalizációról van szó. Úgy tűnik, hogy ez jó az ipar számára, de én látom a kockázatokat, és én látom, hogy milyen fajta esélyek vannak. Én értem ezt az összekapcsolt vezetést is, ez hasznos lehet a teherautók esetében, de egyre nagyobb lesz a digitalizáció, és eljön majd az önvezető autók ideje is, ez eléggé ijesztő. Én imádom az autókat, régi autóim is vannak, korábban versenyeztem, és két versenyautóim, versenyautóm is van, de én utálom az önvezető autókat, én akarok a kormány mögött ülni, én akarok irányítani. De mindenképpen kivételeket kell létrehozni, még akkor is, hogy egyre inkább az önvezető autók irányába megy a fejlődés. Lehetőséget kell kapnunk, hogy valahogy megtarthassuk a hobbiainkat. Van itt az Európai Parlamentben is egy régi autószövetség, én szeretném, hogyha ez megmaradna, szeretném, hogyha megtarthatnánk a hobbiainkat, én szeretném, hogyha a jövőben is lehetne versenyautózni, tehát mindenképpen látni kell a pozitív fejlődést is itt, de vannak kockázatok is, és óvatosnak kell lennünk ennek kapcsán, és látnunk kell azt, hogy milyen fajta érdekek húzódnak meg emögött. Remélem azóta a bizottság képviselői megegyeztek. Udvariasság, a hölgy, Dupré asszony kezd. Nem. A Digiconnect Connect képviselője kap először szót. Okay. So, and, and I would just like to give a short comment on néhány rövid megjegyzés az európai e, ipar digitalizálásáról e, teljesen egyetértünk. Szeretném megemlíteni itt, hogy elismerjük, milyen fontos a e, közlekedés, mint szektor, és a, az 5G előfeltétel most már, amikor a digitális kommunikációtról beszélünk, az minden szektorra vonatkozik, mindegy a méret, a helyszín, a digitális technikához hozzá kell férni. A kommunikációban ezt a közleményben ezt pontosan jeleztük is az automata vezetés szerepel a témák között. Ezért külön hoztuk fel ezt a példát jelentős összeget fordítunk határon átnyúló pilot projekteknek. Vannak más területek, logisztika, közlekedés, szervezés, utazási információs szolgáltatás, és a DJ Move-os kollégám, hogyha van ideje, erről tehát részletesen beszél. Egy kérdésem lenne az EPS javasolja, azt mondja, hogy a digitalizáció nem mindenhol egyformán pozitív hatással bírt a közlekedés területén. Jó lenne erről információt kapni. Mi van e mögött? Köszönöm szépen, és átadom a szót a kollégáimnak. Hogyha van rá idő. Nem Dépré asszony, elnézést, Vendom asszony, je Move. Köszönöm szépen, Izeben Vendon. Depré asszony, helyettese vagyok. A DG Move-nál nagyon örülünk, hogy látjuk a véleménytervezetet, mert mindig tudni kell, hogy mik a kihívások, amelyekkel szembesül a közlekedés a távoli vagy közeli jövőben. Nem kell nagy vita a közeljövőről, vagy a távoli jövőről. A digitalizáció itt van a az ajtóban, és ezzel foglalkozni kell hosszú és rövid távon. Teljesen egyetértünk a Connect DG álláspontjával ezzel kapcsolatban dolgozunk is a különböző témákon, amelyekről szó volt hogyha megnézzük, akkor horizontális megközelítés szükséges az adat gazdaság felépítéséhez. Vannak más irányelvek, például angolul mondom, PSI Directive, van egy rendelet az adatgyűjtésről is, ezek a közlekedésre is vonatkoznak ezek a pontok. Meg kell vizsgálni, hogy vannak-e más lefedendő területek. De először úgy dolgozzunk horizontálisan, viszintesen, ahogy mondtuk, és aztán megnézzük, hogy vannak-e specifikus pontok a közlekedésben. Minden esetre a vélemény tervezetben nagyon kedvezen fogadjuk. Köszönöm a bizottságnak, most megadom a szót a jelentéstevőnek. Gyorsan átmegyek elnök asszony a e, megjegyzésekkel, amiket tettek a kollégák és a bizottság, e, ami a ami Fannákább kollégát illeti Európában e, mindig egy szubjektív kérdés, hogy hol tartunk, milyen a kép. Az én kritériumom szerint nem tartunk olyan elől, mint ahol tarthatnánk azt mutatja a vita is, hogy egyes országok, Kína például előrébb tartanak. Ez tény. Mik az okai ennek? Az egyik az, hogy alapvetően nincsen működő piac nincsen megfelelő szabályozás. Nem drámai a helyzet, de látjuk a befektetésekben is sokan kiválóak az innovációban, a digitalizációban, a közlekedés területén is. Nos, ebben nincs elég beruházás. Miért? Mert ülnek rajta, mert inkább az usa mennek befektetni. Tehát ez piac kérdése. Nem az al ágazatok kérdése, ez, ez általában igaz. De megfelelő ösztönzőket kell kidolni. Ami a startupokat illeti, a lehető legnagyobb mértékben egyetértek messzelenőleg támogatom, hogy a startupokat ösztönözzük. Digitális korban élünk, és ők lesznek a húzóerő, tehát meg kell keresni megfelelő ösztönzőket a jövőben. Ami a harmonizáció, szabványosítás illeti, ez pozitíve alapvetően igen, Velheli kolléga SND. Ő szólt először a kockázatokról, mondta, hogy lesz módosítója új úrnak, ezt várom. Szeretném, hogyha ez nem employ, szakbizottság, nem szabad ebbe az irányba túlságosan messzi elmenni. A tron nem erre való, de egyetértek, hogy lehet módos ezzel kapcsolatban, biztosan megtaláljuk a módját, hogy bevegyük. Szintén szóltak az idegenforgalomról, ez olyan terület, ahol elég jól teljesítünk. Nagyon örülnék, ha már ülhetnék ott, a számítógépen mellett és a Booking.com-on nem csak a szállásod nem lefordani, hanem ö, integrált jegykiadással a teljes közlekedést meg tudnám szervezni. Ez egyre költői kérdés, eh, hogy mikor fogjuk ezt a szűk keresztmetszetet magunk mögött tudni. Ez természetesen kiadtam a munkavállalókra. Úgy gondolom, hogy az autóiparban, eh, vagy máshol, a eh, cseh köztársaságban a vezetők szempontjából is ez megjelenik, hogy egyre nagyobb az automatizáció, minden technikai forradalom kihat a munkavállalásra, a munkanélküliségre, de elsősorban a munka körülményekre, a munka minőségére. Most pedig rátérnék az infrastruktúra megosztására. A kolléga már nincsen ide, azt hiszem, hogy releváns megjegyzést Tehát Elnökasszony, ön mondta, hogy jön az automatizáció. Nem, én nem ezt mondtam, elnézést, hogyha félreértés volt. Elsősorban nem erről szóltam. Nagyon sok más kilátás van. nem csak az automata autó, de ennek az utolsó, aki azt mondja, hogy várjunk, mert az automata autó, autonóm autó még nem realitás. De az tény, hogy a, az automatikus parkolás és az automatik teljes automata működés, hát a kettő között nagy különbség van. Minden esetre a digitalizáció természetesen ide vezethet. Ide vezethet. A váltás nem lesz olyan gyors, de diversifikálni kell a hobjainkat is. Még egy néhány megjegyzés a bizottságnak. A digitalizáció nem ugyanaz, vagy nem ugyanolyan pozitív a különböző közlekedési módokban. Hát TMS van a vasúti közlekedésben, de az tényleg zavaró, hogy egy nyomvat matricáért meg kell állni, amikor az ember egy országot átszel különböző területek vannak. A közúti forgalom az egyik legkevésbé fejlett. Digitális optimalizáció kell. Ehhez már megvan a szoftver de egyszerűsíteni kell az életet. Digitális tábla mutatja, hogy három kilométer előttem, előttem baleset van. Elnök asszony, köszönöm, ennyit szerettem volna mondani. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Köszönjük szépen a jelentéstevőnek. Van de Kampur tapsolni kíván? Lehet. Tehát köszönjük szépen a munkát az előadónak. Tulajdonképpen véget ért a napirend, holnap reggel találkozunk. A koordinátorokat viszont szeretném megkérni, hogy maradjanak itt a zárt ülésre. De még várjanak, még ne pattanjanak föl. Azt is szeretném elmondani, hogy a módosítók benyújtási határideje mindkét esetben március 6-a déli 12 óra. 5 perces szünetet tartunk, és utána folytatjuk a koordinátorok ülésével. Köszönöm az eddigi munkát, holnap reggel korán 9-kor találkozunk.